mandátumot elfogadjuk. Eli Oahu asszony arról tájékoztatott, hogy mandátumát képviselőként feladja az ügyrend harmadik negyedik pontja alapján a parlament ezt konstatálja és megállapítja azt, hogy 2012. január 4-ével felszabadul az említett képviselő helye. A tanács elnöke és jó